Good morning, everybody! Jó reggelt mindenkinek! Kedves kollégák, megkezdjük a munkát. We'll speak in Spanish? If you... Spanyolul fogok beszélni, úgyhogy kérem, hogy aki tolmácsolást szeretne hallgatni, azt tegye fel a fülhallgatóját. Nos, akkor a mai napi rendünk elég sűrű, és még ezzel kapcsolatban van egy kérdésem is. Tegnap három nő és két gyermek Spanyolországban elvesztette az életét, meggyilkolták őket. Ártatlanok voltak, és a nemek elleni erőszak jelenségének estek, estek áldozatól. Most felkerültek a az újságok címlapjára terrorista cselekményről beszélnek. Öt ember vesztette el az életét egy országban, és valószínűleg Európában még akár több áldozata is volt a nemek elleni erőszaknak, tegnap és a korábbi napokon is. Érdemes a hangunkat felemelni, és szólni az áldozatok nevében. Szeretnék egy perces csöndet tartani most. Muchas gracias. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a néma felállást. A felelősségünkre és feladatunkra mindig emlékeztetnek bennünket az események. A feladatunk, hogy ezzel a jelenséggel tudjunk kezdeni valamit, megszüntessük ezt. Tehát térjünk rá a napi rendtervezetünkre, az elnöki közlemények, a kettes pontban, miután a napi rendünket elfogadtuk. A 2016-os költségvetésre vonatkozó előkészületi munkálatokról szólnék először néhány szót. Különböző frakciók majd eh, megfogalmazzák a javaslataikat a kísérleti projektekre vonatkozóan. A titkárság veszi fel a kapcsolatot a frakciókkal és tájékoztatja őket az eljárásról, a pontos részletekről. És így mindenki megkaphatja az összes tudnivalót. Ma reggel 9 órától a koordinátori ülést tartottuk meg, és tájékoztatom a szakbizottsági tagokat, hogy néhány jelentésről döntöttünk, hogy ki, ki, mi, ki milyen témáért legyen a felelős, és így tovább, és döntöttünk a meghallgatások kérdéséről is. Az erre az épre vonatkozó meghallgatásokról van szó. Aztán missziók, a Nőjogi Bizottság, majd több kiküldetésre is utazik. Ezekről is tájékoztatást fogunk adni a szakbizottság tagjainak. A következő napirendi pontunk, szavazunk a napirenden szereplő jelentésekről. Kérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyáját. Ha ez megvan, Marvai asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy tévedek-e. A szabályok szerint önnek össze kellene foglalnia azt, hogy mi történt a koordinátori ülésen. Legalább a koordinátori ülés lényegéről beszélnie kellene. Engem ez érdekel, mert én egy független képviselő vagyok, és engem szokás szerint kizárnak az információ áramlásból. Úgyhogy, ha nem tévedek, akkor a szabályok azt írják elő, hogy ön tájékoztassa a szakbizottságot arról, hogy mit döntöttek a koordinátorok. Igen, Morvai asszony e, igaza van, ugyanúgy meg fogja kapni ezeket az információkat, mint a többi parlamenti frakció képviselője. Ahogy korábban elmondtam, döntéseket hozott a koordinátorok csoportja több e, jelentéssel kapcsolatban azt döntöttük el, hogy melyik jelentését melyik frakció lesz a felelős. A meghallgatásokról is beszéltünk, és a 2015-ös kiküldetésekről is volt szó. Ezen kívül megvizsgáltunk még egy-két lehetséges szóbeli kérdést, amelyet a plenárison lehetne benyújtani, és a frakciók azt mondták, hogy a szóbeli kérdés tartalmát körbe fogják küldeni a kollégáknak, hogy mindenki tanulmányozhassa a szöveget, és módosított nyújthasson be, és május 5-én és 6-án fogjuk jóhagyni ezeknek a szóbeli kérdéseknek a tartalmát. Ahogy elmondtam, mindenki a mostani szakbizottsági ülés után megkapja a tájékoztatást a koordinátori ülésről, önre is vonatkozik ez. Nos, ahogy mondtam, térjünk rá a szavazásra. Először is a tízes napi rendi pontunk a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban. Erről a jelentésről fogunk szavazni. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellenőrizzék? Jó, akkor Ellenőrizzük a 31-est, hogyha ezt szeretnék, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, jó, ellenőrizzük a 32-est, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom. Elfogadtuk. 20 mellette 11 ellene. Hát én hibázhatok nyilván, de ha közel állnak egymáshoz a szavazatok, akkor lehet elektronikusan is ellenőrizni természetesen. Lehet, hogy tévedek, hogyha úgy gondolják, hogy tévedek, és ellenőrizzünk, akkor nyugodtan szóljanak, és ellenőrizzük az eredményt. 33. Két részben szavazunk. Kész, mondja az elnök azt, hogy még mindig a 34-esnél tartunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Most jön tehát a 33-as, és két részben szavazunk. Az első rész mellette, ellene, Úgy tűnik nekem, hogy ahogy ugye néppárt kérte, most itt két részben szavazunk, és ezért a, csak az első részről kértem, hogy szavazzanak. Nos, tehát akkor még egyszer a 33-as első részéről szavazzunk ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35, szintén részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36 votos a favor. 30 ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a 26-os, nem, bocsánat, ugrunk, 41. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 42. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene, Hát ezt nem látom pontosan, ellenőrizzük akkor az 53-ast, megnyitom a szavazást. Cerramos. Pues esta vez había visto yo, pero bien. Lezárom. Na hát ezt mégiscsak jól láttam. Elfogadtuk 21-11 arányban. Enmienda 54, votos a favor. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 56 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések következnek. Görling asszony parancsoljon egy pillanat. Igen, szeretnék valamit szó, ehhez hozzászólni, elnök asszony. Mielőtt a preambulum bekezdésekre ugranánk, a hármas módosító az A preambulum bekezdéshez íródott Bilbao asszony volt a szerzője. Szeretném felolvasni, hogy mi a szöveg. By unemployment the men, whereas women's unemployment stands at 10% across the European Union, with significant variation, and whereas the objective economic situation for women has worsened since the economic crisis. Tehát ez az angol szövege a módosítónak. És így kellene, hogy szerepeljen ez a szövegben. Ennyire szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Rendben van, tehát akkor ezzel a kiegészítéssel együtt szavazunk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, egyes mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát az egyes módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Aprobada. Elfogadtuk. ötös mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos ellene, elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 13-as az okafogyott lesz, a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene, tartózkodás, elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellene tartózkodás. Hát azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük még egyszer, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és ezek után a végszavazás következik az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Por unanimidad, enhorabuena, señora Gerlin, el informe está aprobado. Elfogadtuk, köszönöm szépen, tehát nagy támogatással gratulálunk a jelentés szerzőjének, Görling asszonynak, és köszönjük a munkát. Pasamos al informe sobre la... Következünkre tehát a eh, következő pontunkra a jelenlegi politikai helyzet Afganisztánban. Az előadója Maria Gabriel. Kérdezem, hogy kívánne most szólni a szavazás előtt. Igen, nagyon gyorsan, mert eh, Gabriel asszony nem tudott itt lenni, úgyhogy én helyettesítem, és szeretett volna elnézést kérni, mondja Konstanz Le Grip asszony, hazament. Szeretné köszönetet mondani Maria Gabriel asszony a módosítóknak. A módosítók legnagyobb részét ő támogatja, és azt is szeretné, hogyha a Nőjogi Szakbizottság tudja, hogy ő a külügyi bizottságban póttag, és az ajánlásokat figyelembe fogja venni, megpróbálja garantálni, hogy a külügyi bizottság megfelelően figyelembe vegye a Nőjogi Bizottság munkáját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Akkor még egy pillanatra megadom a szót kollégánknak. Egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani, ami reményeim szerint kicsit frissíteni mm. és javítaná is a jelentést. Nagyon súlyos események történtek, ugyanis nem légiben van egy módosító, amely arról szól tehát, hogy Kabul központjában március 19-én halára vertek egy nőt, és ez egész egyszerűen az Afganisztánban élő nők számára rettenetes valóság. Én úgy gondolom, hogy ezt a kiegészítést beemelhetnénk a szövegbe, ez egy borzalmas cselekmény, az érintett hölgyet azzal vádolták, hogy a Korán bizonyos részeit elégette, és halára taposta, illetve verte őt egy csoport férfi. Azt hiszem, hogy elismerhetnénk ennek a hölgynek a szomorú sorsát azzal, hogy megemlítjük az eseményt a szövegben. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a javaslatot. Amikor a megfelelő ponthoz érünk a szavazási listában, a preambulum bekezdésekhez, akkor be tudjuk építeni ezt a kérést, a titkárság pedig majd beilleszti a jelentés szövegének a megfelelő részébe. Úgyhogy kezdjük is a szavazást. Botos. E, kiszavaz a 9 es mellette ellene elfogadtuk. A 14-es módosító egy mo szóbeli módosítással, ami már bekerült a listába, mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, mondja az elnök asszony, mellette. Elnézést mondja az elnök asszony. Négyes kompromisszum mellette. Hatos módosító mellette. Ellene mondja az önök asszony tartózkodás. <clears throat> Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt nem látom világosan. Ezt megvizsgáljuk a 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 31-es. Ez is szóbeli módosítással, ami már bekerült a szövegbe mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 33-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 34-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 37-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk most a preambulumok következnek. Először is szavazunk befele asszony javaslatára mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító. Egy szóbeli módosítással, amit már betettünk a szövegbe. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikus szavazás következik a lezáró részről mellette. Meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk, 29 mellette egy tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálok Gabriel asszonynak. A la votación del informe sobre el refit. Most pedig a refit jelentésről szavazunk. Egyes módosító mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Második módosító mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Harmadik és két részben első rész mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig végszavazást tartunk. Illetve most Koszta jelentéséről szavazunk, a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló módosítók. Először a 17-es bekezdés kettes módosító két részben első rész mellettem ellenem tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellettem ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító két részben. Első rész, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Négyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító kitámogatja ki az, aki nemmel szavaz? Ki az, aki tartózkodott? Ezt is elfogadtuk. Ezzel pedig lezártuk a szavazást. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és már is tovább lépünk a következő napi rend taglalására. Ah, <laughs> twice, and then you can see it's red. Mm -hmm. It mm-hmm. means it's open. I ask everybody to... Kérem, hogy mindenki foglalja le helyét, hiszen elkezdenénk a munkát. Um, Uh, I will speak uh, in Portuguese. Portugálul fogok beszélni. Jó napot kívánok mindenkinek. Elkezdjük a munkát. Azaz folytatjuk a szakbizottság munkáját, mégpedig a következő napirendi pont taglálásával. Miről is van szó? 2006 54 LK irányelv európai végrehajtási értékeléséről hallgatunk meg egy előadást. Itt az egyenlő bánásmódról van szó. Zaborszka asszony, a előadó, de mielőtt a Zaborszka jelentésről elkezdenék beszélni, először is szakértőket hallgatunk meg. akik szakértői véleményt, egy értékelést készítettek a 2654-es irányelv alkalmazásáról. A parlamenti kutatási szolgáltatások főigazgatóságát bíztuk meg, hogy készítsen egy jelentést, a, még egyszer mondom a számát, 2654 es irányelv alkalmazásáról. A főigazgatóság, a kutatási szolgáltatások főigazgatósága most bevezetőt tart nekünk a tematikában. Szeretettel üdvözlöm itt körünkben Először is a kutatási osztály vezetőjét szeretném bemutatni, aki elmondja, hogy értékeli nekünk a jelentést. Parancsoljon ön szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövidre foghatom magamat. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy a kutatási főigazgatóságban igyekszünk Zaborszka asszony munkájához is háttértámogatást adni. Feladatunk az, hogy a szakbizottságoknak támogatást nyújtsunk a saját kezdeményezés, illetve a jogalkotói jelentések elkészítéséhez, illetve az impact assessmentekhez, tehát a hatástanulmányok elkészítéséhez. Sok szempontot veszünk figyelembe, és ezzel próbáljuk a mindenkori jelentéstevő munkáját támogatni. Nem először szólalok meg itt a szakbizottságban, az elmúlt ciklusban is sokszor felszólaltam. Azt hiszem érdemes megemlíteni, hogy készítettünk egy jelentést, a European Added Value, az európai hozzáadott érték jelentést, ez a Bauer asszony jelentéséhez kapcsolódik, hanem tévedek, akkor um, ezzel a kérdéssel egyéb iránt már Zaborszka asszony is először foglalkozik. Nos, az Európai Bizottság ezen a jogalkotói jelentésre adott válasz a kiábrándító volt, ezért célra vezető ismét az irányel végrehajtását megvizsgálni. Azt hiszem, hogy a szakértők különböző szempontból tudják megvizsgálni a kérdést. Bóri úr Ütrechtből a végrehajtásról fog beszélni, a transposition, az implementation és az enforcement, az átültetés, a végrehajtás és az érvényre juttatás szempontjait fogja kiemelni. Aztán lesz szó az előadásokban az adatbegyűjtés problémáiról. Nem akarom persze a szakértők elől elvenni a szót, de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos politikai kérdéssel állunk szemben és reméljük, hogy ez további a szakbizottság által foganatosított jogalkotói lépéshez vezet most. Köszönöm szépen, Dan úr! Most pedig megadom az első előadónknak, Susan Burri professzornak a szót, aki az Ütresti Jogi eh, Egyetem ehm, senior lecturerje, valamint az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség kérdésének európai szakértő és koordinátora. Megvizsgálja majd a irányelvet, illetve végrehajtást. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, hogy e bevezetőt megtarthatom. Egy új hálózat állt fel a jogi szakértők területében, területén nem csak a gender equality, hanem a non-discrimination területén. Én a gender equality hálózat tagja vagyok. A kutatás, amely a RICAST irányelv érvényesítését vizsgálta meg, a közvetett és a közvetlen diszkrimináció koncepciójával foglalkozik. Én jogi szakértő vagyok, illetve a rikaszt irányelv jogi szakértője voltam. A irányelv fő célkitűzéseinek kialakításában részt vettem, és persze az Európai Bíróság eset gyakorlatát is nyomon követem. Hat tagállamra terjesztettük ki a vizsgálatot, nemzeti szakértők specifikus kérdőívre adtak választ. Azt hiszem, Ügyvédként fontos kiemelni, hogy a szekundér jogszabályok, ez persze az irányelv szekundér másodlagos jogszabály nem tudja módosítani, ez egye az elsődleges jogszabályt, mint például az azonos bérezésre, díjazásra vonatkozó rendeletet. Ugyanakkor az irányelv nagyon fontos befolyásoló szeremmel bír. Font, szereppel bír. Fontos az is, hogy konzisztencia álljon fel a különböző egyenlő bánásmódról és diszkrimináció tilalmáról szóló irányelvek között, például a definíciók és az úgynevezett horizontális előírások legyenek harmonikusak, mint például a bizonyítási teherkérdése, vagy a szankciókról mondottak legyenek összeegyeztetve az egyes jogszabályokban egymással. A nemzetközi szerződések, amelyeknek az EU aláírója is figyelembe vendőek, például az ENSZ vagy az ILO keretén belül kötöttek. Néha az EU jogszabályok nem teljesen konzisztensek a nemzetközi testületek által kötött egyezményekkel. Például mondok egy példát mondjuk a pozitív action, vagy a pozitív diszkrimináció tekintetében. A recast irányelv célkitűzés éppen az volt, hogy recastolja, újra átfogalmazza az EU jogot, mindez azonban nem feltételezi, hogy az átültető jogszabályokat is átalakították. Egy-két tagállamban új jogszabályokat fogadtak el, más tagállamokban azonban úgy tartotta a jogalkotó, hogy nincsen szükség erre, hogy új jogszabályokat fogadjon el annak érdekében, hogy ezt az irányelvet beültessék, átültessék. A dokumentumomban két opcióra térek ki. Az egyik opcióz, hogy egy új irányelvvel kialakítására törekednek, és mind Bauer Edit illetve által készített illetve a Zaborszka asszony által készített jelentés és jelentés tervezet arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy készítsen elő egy jogalkotói tervezetet az irányelv helyettesítésére. Megítélésemben egy új irányelv előnyökkel, de egyben hátrányokkal is járna. Néhányat fel szeretnék sorolni. Egyrészt Ez egy tíz évvel később updatolna, frissíteni az irányelvet, megerősíteni az irányelvben szereplő jogokat, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát a az irányelvben konszolidálná, jeleníteni meg, tehát a norma szövegben jeleníteni meg, és más releváns irányelvek, például részmunkaidő, a terhesség irányelv, vagy pedig a szülési szabadságról szóló jogszabályokra is kitekinthetnem, de ugyanakkor e hátrányai is volnának, hiszen, mint tudják, a jogszabály alkotás során egy sor kompromisszumot kell elfogadni a módosítóknak, ugyanakkor a módosításoknak meg kell felelniük az ité- a bíróság ítélkezési gyakorlatának. Ám az ítélkezési gyakorlat sem mindig konzisztens a tagállamokra háruló kötelezettségek pedig nagyon világosan kell, hogy megfogalmazásra kerüljenek a jogszabályban. Ráadásul néha olyan irányelvekkel találkozunk, amelyek az európai szociális partnerek keret megállapodásait alkalmazzák. Például a szülői, szülői szabadság tekintetében egy ilyen irányelvet ismerünk. Azaz tehát, hogyha egy új jogalkotói javaslattal rukkolna elő a bizottság, akkor a következő javaslatokat tenném tisztázzák a tagállamokra háruló végrehajtási kötelezettségeket, implementation obligation, tartalmazon a jogszabályi nemzetközi idevágó jogszabályokra való utalásokat, az többszörös vagy ágazati diszkriminációról legyen szó, a gender reassignment és a gender identity kérdéséről legyen szó, hiszen a bíróság ítélkezési gyakorlata erről is szól, tartalmazon az új jogszabály tisztázó szövegeket az azonos díjazás elvéről. Mondok egy-két példát is dokumentumomban. Például a férfiak és a nők közötti díjazást tiltja a jogszabály, de látni kell, hogy milyen rendszer teszi lehetővé ezt a diszkriminációt, akár a jogszabályuk rendszere, vagy pedig más rendszerek vezesse be az átláthatóság kötelmét a jogszabály, azaz tehát, hogy az azonos díjazás elvét minden a fizetés vagy a díjazás részére is ki kell terjeszteni. Ragaszkodnék hozzá, hogy a wage transparency, tehát a bér és fizetés átláthatóságának elvét is meg kell jeleníteni az új jogszabályban. Az Európai Bizottság 2014. március 7-i ajánlásaira utalok itt a page Transparency vagy a bérek átláthatóságának kérdéséről. Ki kellene térni az új jogszabályban a kiszervezés, az outsourcing jelenségére, a, hat, az irányelv hatája alá tartozó jelenség esetében. Szükség volna arra, hogy a szolgáltatások irányelve, valamint a statutory social irányelv és az bíróság idevágó esetgyakorlat alapján a nemek közötti megkülönböztetés elvéről szól legyen. A nyugdíjrendszerek nem azonosak az egyes országokban, nem minden állam ismeri, nem minden tagállam ismeri az általunk ismert és preferált három pilléres nyugdíjrendszert. Ugyanakkor a szabadságokra vonatkozó jogszabályokat is ki kellene venni ebből a szövegből, és érdemes volna egy új jogi, jogi eszközt elfogadni. A határidők kérdése tekintetében a bíróság eset gyakorlata nem egyértelmű, és ugyanakkor a, egy munkahelyre pályázó személyek informálására vonatkozó kötelezettségeket is érdemes volna áttekintenem. Ha úgy döntenének azonban, hogy nem egy új irányelvet fogadnak el, akkor volna még lehetőség arra, hogy a 2006, 2006 per 54-es egyes szempontjait megelőrősítsék. Például a mainstreaming és monitoring kötelezettségeket erősítsük meg, melyek a tagállamokra vonatkoznak ez nagyon fontos volna. Például azáltal, hogy a gender vagy a társadalmi nemre vonatkozó hatástanulmányokat kiterjesszük más-más területekre. Fontos volna az is, hogy a megelőzés szempontjait is megjelenítsük, és ide tartozna a sztereotípiák és az előítéletek elleni harc, ezt egyebiránt iránt a diszkrimináció, a nők terhére elkövetett diszkriminációról szóló nemzetközi egyezmény ötös cikkének szellemében lehetne végrehajtani. Ez a cikk szól a gender sztereotípákról. Azt is biztosítani kellene, hogy a substantive equality, a lényegi és méreható egyenlőség bírósági joga, joggyakorlatban megfogalmazott elve érvényesüljön valamint a gender reassignment fogalma is megjelenhessen a jogszabályban, például így megakadályozva, hogy a terhesség eh, miatt valaki hátrányos megkülönböztetésben részesüljön, és megakadályozza a jogalkotó, hogy bármilyen fajta hátrányos megkülönböztetés akár fizetésben, akár más bánásmódban érje azt a munkavállalót, aki várandós. Fontos van az is, hogy a bérek átláthatóságára vonatkozó kötelezettség megjelenjen a jogszabályban, az módosított jogszabályban, ahogy említettem a bizottság 2014-es iránymutatása alapján. Célra vezető volna, hogy az önfoglalkoztató nők védelméről valamilyen passzus bekerüljön a jogszabályba, hiszen éppen ez egy nagyon kitett vagy veszélyeztetett munkavállalói osztály. Valamint a esélyegyenlőségi testületek függetlenségének biztosítására is passzus látnék a jogszabályban. Ezek vannak rövid távú módosítás, módosítások az irányelvben. Hat tagállamban, mint mondtam, mélyrehajtó Franciaország, Lettország, Szlovákia, Spanyolország, Hollandia és Svédország a hat tagállam, itt mérható kutatásokat hajtottunk végre, Egyebiránt az országok mérete alapján, meg a régi új tagállami státusuk alapján, valamint a földre az elhelyezkedésük alapján választottuk ki az országokat. Nos, e méreható tanulmányok összefoglalását érdemes elolvasni, mindez szerepel a jelentésben, jó betekintést ad ez a problémákba, illetve az érintett irányába alkalmazásának kérdésében az irányelv célja, hatája tekintetében a koncepciók, tehát a közvetett és közvetlen diszkrimináció kérdéséről is van szó, valamint a koncepciók alkalmazásának elvét is megvizsgálja a mélyreható tanulmány, valamint a átültető jogszabályokat és a végrehajtás elvét megvizsgálja, és specifikus ajánlásokat tartalmaz az Európai Parlament, a szereplők, a szociális partnerek, a nemzeti jogalkotók valamint az Európai Bizottság számára. E méreható tanulmányról készült összefoglaló azt is megmutatja, hogy a problémák sokszínűek, sokféliek a tagállamban, amely problémák az irányába alkalmazása során keletkeznek. Különbözőek a jogi keretek. Franciaországban és Spanyolországban az irányelvet egy új jogszabályjal ültették át az férfiak és nők azonos díjazására vonatkozó öm, jogszabályok sok forrásban találhatók. Hollandiában azonban nem volt szükség semmilyen fajta új beültető jogszabályra, legfeljebb egy-két specifikus jogszabály tekinthető átültető jogszabálynak. Azaz tehát a 2006 per 54-es Rékászt irányelv átültetés az egyes tagállamokban más-más akadályokba ütközik, más-más módon történik, és más-más módon lépnek fel a diszkrimináció tilalma ellen, tilalma érdekében. Remélem, hogy ez a háttéranyag megfelelő és jó támogást, támogatást ad az előadónak, Zaborszka asszonynak, hogy elkészítse jelentését, és talán abban is segítségükre lehet a jogalkotóknak, hogy döntsenek arról, hogy milyen típusú intézkedést várnak el a bizottságtól, hogy új irányelvet fogadjon el, vagy pedig csak módosítsa ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Burri asszony. Már is megadjuk Marcella Korszinak a szót, aki a Róma 1-es egyetemet képviseli, ő pedig az irányelv végrehajtásának hatékonyságát fogja megvizsgálni az azonos díjazás, valamint a nyugdíj szakadék tekintetében. Köszönöm, Marcelo Köszönöm szépen, hogy ezek a csodálatos tolmácsok itt vannak. Más környezetben gyakran érezzük az ő hiányukat. Úgyhogy olaszul fogok beszélni. A célunk az az volt, hogy tájékoztatást adjunk önöknek a fizetésdíjazás fogalmáról az irányelben, ami szerepel, és két irányban indultunk el engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a hagyományos irány ugye az egyik, tehát a díjazásbeli különbségek, hát ebben a parlamentben is sokszor megbeszélik ezt, a gazdasági témájú eszmecserékben is gyakran fölmerül ez, és gyakran az Európai Uniós intézményeken kívül is, még a nemzetközi szintéren is felmerül ez a fajta hagyományos eszmecserében, ugye ez a hagyományos különbség, tehát a díjazásbeli különbség de vannak különbségek a nyugdíjak között is, a férfiak és a nők nyugdíjai között. Az irányelv szerint tehát amikor azt mondom, hogy az irányelv, ugye nem fogom megismételni mindig a 2654 LK irányelvet, hanem csak ezt fogom mondani, hogy irányelv, és akkor ezt értem alatta. Tehát a nyugdíjak is különböznek egymástól, nem csak a díjazás. Nagyon konkrétan kívántunk hozzájárulni a munkához. Először is az önök figyelmébe szerettünk volna ajánlani bizonyos adatokat, tehát teljesen mindegy, hogy mi történik az irányelvel. érdemes elgondolkodni, ezekről, tehát hasznos lehet ilyen irányba elmozdulni. Az első probléma, amit fel szeretnénk venni, az, hogy az az, hogy szükség lenne a homogén és könnyen elérhető adatokra mert csak így lehet összehasonlítani a különböző európai országokat ebben a tekintetben. Ami az általán végzett felmérést illeti, én két nagy adatbázist használtam, ezek európai szinten elérhetőek, az Eurostat munkájának köszönhetően. Az egyik a hagyományos adatbázis, amelyet ugye a gender pay gap számítására szoktak használni, tehát ez nyilván a díjazások közötti különbséget érinti, és a másik pedig egy másik adatbázis, adatbázis, amelyet az Eurostat készít minden egyes tagállamban a nők és férfiak anyagi helyzetének a felmérésére, tehát mi az EU-szik adatbázist használjuk. Ez ugye a statisztika a jövedelemről, illetve az európai állampolgárok élet színvonaláról tartalmaz adatokat, és tulajdonképpen ennek a második adatbázisnak a használatával tudunk olyan adatokat olyan adatokhoz hozzáférni, amelyek jobban megmagyarázzák, hogy mi okozza a különbséget a nők és férfiak helyzete között, például a nyugdíjak esetén, és itt is jobban meg tudjuk határozni a helyzetet. Azonban most nem létezik egy olyan mutató, amelyet az Eurostat már létrehozott volna a nyugdíja különbségének a mérésére. Úgyhogy szerintem ez az első dolog, amelyet mindenképpen az önök figyelmébe kell ajánlani, amikor ezt az irányelvet felülvizsgálják, hogy nincs még ilyen mutató, és azt is, ugye, amit az adatokról mondtam, tehát egész egyszerűen megfelelő adatok nélkül nem lehet dolgozni. Nos, hova visz bennünket, hova visznek ezek a különbségek? Ugye egyrészt ragaszkodunk a homogén adatok használatához, és a monitoring tevékenységben is ugyanez lenne a jó. Mutatok önöknek egy grafikont, ez megtalálható egyébként a jelentésünkben is, és a grafikonon látszik számszerűsítve a különbség, a díjazás közötti különbség. Engedjék meg, hogy gender pay gap-nek nevezzem ezt, és a GPG rövidítést használtuk ebben a grafikonban, mert egyébként más anyagban is, a Parlamenti Kutatási Szolgálat anyagaiban is ezt a rövidítést használják, tehát a GPG rövidítést. Az EUSZIK és a SESZ adatbázis adatait használjuk tehát, amit hagyományosan használnak. Nos, a szintek majd meglátják, nagyon különböznek egymástól, és a díjazásbeli különbségek 31,1%-ra jutnak a 2012-es évben. És látszik, hogy nagyon jelentős ez a különbség, hogyha a kék vonalat nézik, az az EU-SILK adatbázisnak az adatai, de egyébként az irányelv alkalmazását követő időszakról szólnak ezek az, az adatok 2006-tól 2012-ig, sajnos 2012-től 2014-ig, 15-ig nincsenek adataink. A bizottság honlapján az szerepel, hogy gyakorlatilag stagnál a helyzet, pedig az EU-szilk adatai sokkal magasabbak, és látszik, hogy növekszik a különbség. A zöld vonalat érdemes megnézni, ez a nyugdíjakra vonatkozik. Itt 38,3%-ig jutunk el. Igazság szerint még ennél magasabbak is voltak ezek az értékek, például a 2010-es évben 38,6, és az elkövet, elmúlt években tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy nem tapasztaltunk az adatok alapján javulást. És hát ez fontos kiinduló pontja azoknak a dolgoknak, amit majd később fogok mondani. A gender pay gap az a GPG, és a GGP az pedig a gender gap in pensions. Az elemzéseimben ezeket a komponenseket mindig együtt kezeltem, és eddig nem volt még erre példa. Nagyon sok adattal rendelkezünk természetesen a, ezekből az adatbázisokból, az EU Silkből és a SES-ből is, és önök is tájékozódhatnak, hogyha elolvassák a jelentésünket, hogyha van erre idejük. Vannak egyéni jellemzők, amelyeket meg tudtunk határozni a gender pay gap-re vonatkozóan. Például a részmunkaidő esetében sokkal nagy a különbség, mint a teljes munkaidőben dolgozó személyek esetében és a szerződéses, illetve tehát a határozott idejű szerződésben foglalkoztatottak, és a határozatlan idejű szerződésre foglalkoztatottak között is, és a a GPG még az életkorral is növekszik, tehát minél idősebb valaki, annál nagyobb ez a különbség, nem javul a helyzet, hanem rosszabbodik. És hát sajnos a, ugye az államoknak itt is lenne feladata a munkaerő piacon, valakinek minél több tapasztalata van, minél idősebb, elvileg nagyobban kellene, hogy legyen a fizetése, de a különbség az még nagyobb ez kihat a munkanélküliségre is, és mindjárt el is jutunk a szegregáció témájára, amiről nem sokára beszélni is fogok, de mielőtt még a GGP-ről, tehát a nyugdíja különbségéről beszélnék, engedjék meg, hogy ezt az utolsó grafikont itt kivetítsem. Itt a jövedelmi különbségekről van szó. Szerettem volna ezt megmutatni, a 2006-tól 2012-ig terjedő időszakra van szó. Itt a, az állami szektort látjuk. Nem szűnik meg a különbség az állami szektorban sem akkor sem, hogyha ugye itt sokkal több oka lenne, okunk lenne azt feltételezni, hogy megszűnik a különbség. Ami a női munkát illeti, mondjuk az állami szektorban, gyakorlatilag hasonló az igaz, hogy itt is van különbség, és gyakorlatilag itt vannak ugye nyilván bizonyos garanciákat, amelyek nincsenek meg a <clears throat> magánszektorban. A szakszervezeteknek kell tehát határozottan fellépni Nos, de térjünk rá a nyugdíjak különbségére, a GGP-re, amelyről már elmondtam, hogy sokkal nagyobb a férfiak és nők között, mint a gender pay gap, és az önök figyelmét arra is fel akartuk hívni, hogy milyen jellegűek ezek a nyugdíjak. Ugye tudjuk, hogy az elmúlt években a nyugdíj szektorban nagyon sok reformot hajtottak végre, és bevezettek egy úgynevezett második pillért. Nagyon sok országban ezt kötelezően tették, tehát kötelező volt a második pillér, és hogyha megnézzük ezeket az adatokat, amelyeket most megmutatom, megmutatok önöknek a grafikonon, láthatjuk, hogy hogyan nőttek a különbségek. Hogyha megnézzük a magán nyugdíjakat, itt három különböző színt használtunk, három különböző, grafik, három különböző szín, hát nyilván nem tudjuk az összes nemzeti adatot önöknek most megmutatni, de szívesen válaszolok kérdésekre. A kék vonalat, hogyha nézzük, akkor 2012-ben 38,3-en áll ez, de van itt egy zöld vonal is, itt csak azok a, a személyek szerepelnek, akiknek csak magán nyugdíjuk van, és hogyha ezt megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy 2011-ben 52,3%-os volt a különbség a férfiak és nők magánnyugdíja között. De hogyha a magán részre összpontosítunk, akkor csak a magán nyugdíjak különbségeire, akkor hatalmasak a különbségek, 70% körül különbségekhez jutunk. Hát ez a jelenség, ez, ez bizony nagyon komoly. Ez azt jelenti, hogy a nők a munka idejük során nem tudnak elegendőt befizetni a saját nyugdíj alapjaikba. Tehát ezt érdemes észben tartani. Nagyon-nagyon gyorsan. Ö, mind a két problémára szeretnék kitérni, amelyről, amelyet most itt megemlítettem, és amelyre felhívtam a figyelmet. Több különböző változót vettünk figyelembe az elemzésembe, és talán érdemes még arra felhívni a figyelmet, hogy az érintett ország hogyan jár el. Én nem vagyok jogi szakértő, de a bizottságnak volt egy 2013-as jelentése, amelyet a 2654-es irányelvről készített. De e, ettől függetlenül, hogyha megnézzük azokat a tagállamokat, akik ebben a formában bevezették ezt az irányelvet, azt látjuk, legalábbis e, jelentés szerint, hogy ahol bevezették az irányelvet, ott csökkent a távolság, tehát a gender pay gap is, és a gender gap in pensions is, tehát mind a két esetben. Bevezettünk még egyéb változókat is az elemzésünkbe, amelyek kihatnak a különböző ö, díjazásra, tehát figyelembe vettük azt, hogy milyen ágazatban dolgozik, hogy milyen ö, szakképzettsége van, hogy hány órán keresztül dolgozik, és így tovább, és további változókat, és voltak még egyéb úgynevezett ranking változók, amelyeket az Európai Gender Equality Intézmény által használt anyagokban találtunk. Ö, és más szövegekben is figyelembe veszik ezeket. Ugye tudják, hogy ez az intézet hatalmas munkát végez, és nagyon sok új mutatót figyelembe vesz, illetve létrehoz. És például a minimálbérek szerepét is elemeztük, amelyeket majd meglát, meglátják, hogy milyen fontos szerepet játszanak. A, a gender gap a nyugdíjak esetében jelentős, ennek a csökkentéséhez több intézkedésre van szükség, és hogyha megnézzük a minimálbért, hát itt is ö, nagy a különbség. Az irányelv bevezetésével viszont a különbséget lehet csökkenteni. Nincsen arra időm, hogy az összes eredményről beszámoljak, de nagyon szívesen válaszolok további kérdésekre. Arra térnék ki gyorsan, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg a vizsgálataink végén. Először is a beavatkozási területek ugyanazok, amelyekre már nagyon sokszor felhívták a figyelmet a Bauer jelentésben is, és máshol is. Mi egyébként kiinduló pontnak a Bauer jelentést is vettük, nem akarom ezeket még egyszer felsorolni, de vannak még konkrét ajánlások. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag kötelessége az Európai Uniónak, hogy az összes eddigi tapasztalatot felhasználja, összegyűjtse ezeket a tapasztalatokat ezen a területen, amelyek megvoltak a múltban, illetve a jelenben. Ez gyakorlatilag egy hiányosság, én ezt magamra is mondom, amikor ilyen elemzéseket készítünk, hogy újra kezdünk mindent, a kájhától indulunk ki, mint hogyha semmi se történt volna, pedig a múltban már rengeteg vizsgálat volt esetleg, és rengeteg nemzeti, európai, ágazati és szervezeti szintű tapasztalat van, amelyekre érdemes építeni. Aztán tehát a konkrét ajánlások, hogy hogyan lehetne beavatkozni. Szerintünk fontos lenne, ahogy az előttem szóló kolléga is kihangsúlyozta, konkrét célokat kitűzni. Én nagyon szeretném, hogy legyenek, különösképpen az önök beavatkozásának köszönhetően konkrét célok, amelyeket a bizottság kitűz, hogy ezeket aztán teljesíteni kell bizonyos határidőig, és ez mind a kettőre legyen igaz, a díjazásbeli különbségekre és a nyugdíjak közötti különbségekre is. Nagyobb átláthatóságra van szükség, és az ilyenfajta diszkrimináció elleni küzdelemre. Nos, hát mi lehet az önök szerepe az, hogy egyre inkább erősítsék a tudatosságot a közvéleményben az ilyen témákról. Az Európai Parlament a tagállamokkal közvetlenül felveheti a kapcsolatot, a bizottság ugye kezdheti a nyílt, kezdeményezheti a nyílt együttműködési módszert, ahogy tudják, a nyugdíjak esetében ez már beindult más területeken is van erre lehetség, lehetőség. 2012-ben ugye megjelent a Pension Adequacy Report a nyugdíjak minőségéről, és ugye hatalmas kihívás az, hogy az elkövetkezendő időszakban megfelelő minőségi nyugdíjakat biztosítsanak az állampolgároknak. Május-júniusban remélem jobbakat, jó, jó híreket hallunk, és ha a bizottság előáll a javaslatával, akkor szívesen megvitatom ezeket önökkel is. Köszönjük szépen Korszi professzornak ezt az összefoglalót, és mivel nagyon kevés az időnk, mondja az elnök asszony, én azt javasolnám, hogy folytassuk is a hozzászólókkal, mielőtt a kérdés-válasz részt megnyitjuk, tehát először meghallgatjuk az összes szakértőt, és akkor utána lehet kérdéseket feltenni. Most Tánya Schwarzmüllernek adnám át a szót, hogy az előadását megtarthassa. Ő a Müncheni Egyetemről érkezett, és dr. Isabel Welpe csapatának tagja. Ők a 2006 per 54 LK irányelv hatékonyságát úgy vizsgálták, hogy a munka értékelés és besorolás szempontjából ez hogyan működik. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A munkahelyek értékelésének és klasszifikációjának vizsgálatát hajtottuk végre. Először a definíció. Mit értünk gender-neutrális klasszifikációs rendszeren? utána pedig az egyes tagállamokban való végrehajtásról szólok, utána pedig specifikus ajánlásokat fogadok meg, fogalmazok meg arról, hogyan lehet a végrehajtást javítani. Az irányelv a azonos értékű munka koncepcióját definiálja, és azt mondja, hogy azok a személyek, akik ugyanazt a munkát, vagy ugyanazon értékű munkát végzik, ugyanazon díjazást kell, hogy megkapják. Ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk egy autószerelő, vagy egy titkárnő, aki ugyanazen értékű munkát végez, ugyanazt a díjazást kell, hogy kapja, de hogyan definiáljuk meg, hogy ez egy work of equal value? Hát a munka értékelési és klasszifikációs rendszer segítségével. Ebben a rendszerben pedig megvizsgáljuk azon feltételeket, amelyek szükségesek egy munka hely megszerzéséhez, a képzettségi feltételeket, e, aztán megvizsgáljuk e, a fizetési szinteket, és összehasonlítjuk ezeket. A bizottság úgy gondolja, hogyha ezeket a rendszereket alkalmazunk, akkor ezt gender neutrálisan kell tennünk. Sajnos kevés ajánlást tartalmaz az irányelve a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt genderneutrálisan kialakítani. Csupán annyit mond, hogy mind a férfiak, mind a nők számára a feltételeket azonos módon kell értékelni. A Gender Neutral Job Evaluation systems több ajánlást olvashatunk egy bizottsági munkadokumentumban, erről most nem akarok beszélni, de az egyik ajánlásunk éppen arra vonatkozik, hogy az irányelv áttekintése során érdemes volna ezen bizottsági munkadokumentumot alkalmazni, és erre is kitérni milyen módon alkalmazzák a tagállamok a Job Evaluation and Classification rendszerét. Németország, Franciaország, Lettország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyságban hajtottuk végre ezt a vizsgálatot, és azt tudjuk mondani, hogy a végrehajtás szintje még mindig meglehetősen alacsony, eltekintve az Egyesült Királyságtól, ahol meglehetősen kidolgozott iránymutatásokat tartalmaznak, fogadtak el. A szociális partnereket tekintve elmondhatjuk, hogy a szakszervezetek sokkal aktívabbak, mint a vállalkozói szövetkezetek, és leginkább Franciaországban és az Egyesült Királyságban tapasztaljuk a tevékenységeiket, iránymutatásokkal élnek a tekintetben, hogy olyan lehet megteremteni a nemzetközi egyen, egyenlőséget. Nagyon nagyok a különbségek a szakpolitikai intézkedésekben és a tagállamok között, ami a szociális partnereket illeti. Itt nincs annyi aktivitás Máltán és Lettországban, de nagyon konkrét, specifikus tevékenységeket látunk Franciaországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban. Vagyis azt látjuk, hogy még van potenciál a gyakorlati alkalmazás további elősegítésében ennél a rendszernél, és szeretnénk ajánlásokkal élni a tekintetben, hogy ezt hogyan lehet elérni. Először is azt javasoljuk, hogy az irányelvet izmosítsuk speciális iránymutatásokkal a nemek közötti semlegesség elérése érdekében. Tudományos szempontból nagyon sokat tehetünk, ennek érdekében. Például az értékelési szakbizottságok, amelyek a vállalatokkal és szövetkezetekkel, szervezetekkel együttműködnek, nagyon fontos, hogy ők neutrálisan álljanak össze, eleve a felállás, a férfiak és a nők aránya megfelelő legyen, nagyon fontos a képzés, az oktatás, hiszen a női típusú készségekkel kapcsolatban is számos sztereotípia él, és ez végső soron a fizetésekben is lecsapódik. Végül pedig egy független bizottságnak kell értékelnie az eredményeket. Nagyon fontos, hogy ilyen formában is a sztereotípiak ellen hassuk. Hogyha egy szakbizottságot összeállítunk, akkor nagyon fontos, hogy meglegyen minden vállalatban az egyes feladatok pontos leírása, és nagyon fontos, hogy ne legyenek nemek, nemek közötti sztereotípiák a nyelvhasználatban sem. Mondjuk azt, hogy chairperson és nem chairman, tehát a, a beszédben is nagyon fontos, hogy ez megjelenjen. Világosan definiálni kell a feladatokat, az egyes személyek közötti érzékeny kérdések, vagy a probléma megoldás területén, is fontos, hogy a sztereotípiákat leépítsük, fontos, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, az interpretációkat egységesítsük, vagyis konkrét definíciókra van szükség az egyes feladatkörök meghatározásánál. És hogy ezeket a tényezőket és altényezőket meghatároztuk, akkor norma alapján kell elvégezni az adatgyűjtés, vagyis egységesített adatgyűjtést kell folytatnunk, hogy fel tudjuk értékelni az, hogy milyen mértékben szükséges egy adott tényező vagy altényező például egy bizonyos álláshoz. Hogyha megvan ez a leírás, a feladatok leírása, akkor végig kell mennünk a tényezőkön és az, és az altényezőkön. Melyik fontosabb, melyik kevésbé fontos, például a probléma megoldás, vagy az érzékenység. És itt az úgynevezett női kompetenciák, például a személyek közötti érzékenység, az empátia nagyon gyakran a kárát látja egy ilyenfajta prioritás listának, nagyon gyakran nem tekintik ezt fontosnak, vagyis elemeznünk kell a férfias, az úgynevezett férfias és a nőies kompetenciákat. Aztán az utolsó lépésben a fizetési osztályokat, kategóriákat rögzítjük, a tekint, annak függvényében, hogy milyen magas egy adott pozíciónál a követelmény. Nagyon fontos, hogy ezt az értékelést előzetesen elvégezzük, vagyis már korábban dönteni kell a tekintetben, hogy hány pontot kell elérni egy bizonyos fizetési színhez, mivel gyakran azt tapasztaljuk, hogy ez utólag történik meg, ez a kategorizálás, annak érdekében, hogy a nőket alacsonyabb fizetési kategóriába tudják tenni. Amikor ezzel ennek a munkának a végére értünk, ez nagyon komolyan csökkentheti ennek eredményeképpen a szakadékot a fizetések között. Ezt a fajta értékelő rendszert arra is lehet használni, hogy a nők hozzáférését a foglalkoztat az egyes munkahelyekhez erősítsük. Ezeket a tényezőket és altényezőket a kiválasztási folyamatokban is fel lehet használni az egyes pályázók kompetenciájának az értékelésére, illetve a reklámok a pályázatok kírásánál is meg felhasználhatóak ezek a tényezők. A kutatási jelentésünkben ennek a részleteit is megtalálják. Ezen kívül azt ajánljuk, hogy az irányelvet egészítsük ki a teljesítmény alapú fizetéssel, illetve az értékeléssel, az adott munka értékelésével. Vagyis, hogyha egy bizonyos követelményt hozzárendelünk egy, egy, fizeté, egy, egy pozícióhoz, és ennek a követelménynek valaki megfelel, akkor meg kell kapnia ezt a fizetést, nem pedig bizonyos utólag meghatározott teljesítményekhez kell kötni ezt a fizetést. Nagyon gyakran azt is látjuk, hogy ha a nők fizetésemelést kérnek, akkor gyakran romlik a helyzetük, nem kapják meg a fizetésemelést, és tovább, további kedvezőtlen helyzet alakul ki a számukra nagyon gyakran a sztereotípiák miatt a nőket alapvetően kevés értékelik, ezért jó lenne, hogyha az irányelvet kiegészítenék bizonyos iránymutatásokkal konkrétan, hogy a teljesítmény alapú fizetési tárgyalásokat hogyan lehet nem semlegessé tenni. Erről is beszélünk a dokumentumunkban. Azt is ajánlanánk, hogy tovább erősítsük a nemek közötti és semlegességre alapuló értékelést az egyes munkahelyeknél az egyes tagállamokban, és nagyon fontos, hogy a szociális partnerek és a minősítő bizottságok megfelelő eszközökkel éljenek, amelyek erre a semlegességre törekszenek. Mivel a gyakorlati alkalmazás során azt látjuk, hogy egyszerűen a szervezetek nem tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nagyon fontosak az iránymutatások, a checklisták, a tennivalók listája. Ezért, és nagyon fontos lenne, hogyha európai és tagállami szinten is lennének adatbázisok, ahol a különböző tényezők és altényezők már szerepelnének egy bizonyos listán konkrétan, mert ilyen formában nem kellene minden egyes szervezetnek feltalálni a kereket, nem kellene előről kezdeni a munkát minden alkalommal. És nagyon röviden az utolsó ajánlásunk. Azt gondoljuk, hogy az irányelv monitoring folyamata fontos lenne, a felülvizsgálati folyamatot el kell végezni az egyes tagállamokban lévő felmérések során, azoknál a szervezeteknél, ahol ezt a rendszert már alkalmazzák, azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen mértékben segít ez a rendszer a célok elérése érdekében, és milyen további ajánlásokra lenne szükség. Hogyha egy esetleges felülvizsgálatra kerül sor az irányelv esetében, akkor ez nagyon sokat segít a jövőben, hiszen így a siker mértékét értékelhetnénk. Hogyha most elvégezzük ezt a felmérést, akkor az irányelv hatályba lépését követően folyamatosan javíthatjuk az irányelvet a mostani eredmények alapján. Köszönöm szépen, és ha megtalálják a, a kapcsolattartó adataimat a papíron. Sajnos nem halljuk, mert az elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Nos, köszönöm szépen. A következő előadónk a Varsói Egyetem munkatársa, szelva professzor asszony, a szülés és anyasági szabadságról lesz szó a nemek közötti egyenlősi keretében a munkahelyek világában. Körülbelül 5 perc rá a rendelkezésére. Kérem, tartsa be ezt. Köszönöm. Lehetséges-e az, hogy elküldjék nekünk ezt az anyagot, mivel eh, nehezen volt olvasható a szöveg innen túl apróbetűs volt. Igen. Igen, a titkárságot megkérjük, hogy mindenkihez juttassa el ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Az a szerepem, a, eh, hogy a Rikaszt eh, irányelvvel foglalkozom, de szigorúan csak a szülés és anyagsági szabadság témájából vizsgáljam ezt felül. Itt három rendelkezésről van szó konkrétan, amely rendelkezések azzal kapcsolatosak, hogy a terhesség, illetve a szülési anyasági szabadság során a nőket milyen hátrányos megkülönböztetés éri, illetve amikor visszatérnek a munkahelyükre a szülési vagy az anyasági szabadság után, különösen az anyasági szabadságról van szó, 15-ös és 16-os cikkek szólnak erről a szülés és örökbefogadási cikkek, tehát hogy ekkor milyen hatányos megkülönböztetés éri a nőket. Természetesen az irányelvnek ezen rendelkezései gyakorlati alkalmazásai nagyon fontosak, ezeket megvizsgáltam az egyes tagállamokban, de még ennél is fontosabb volt a társadalomra való kihatása ezeknek a rendelkezéseknek rendelkezéseknek, a, hogy elértük-e a kívánt célokat, vagy sem. Különösen konkrétan a jogi rendelkezések egyes tagállami alkalmazását vizsgáltam meg, és ennek során néhány kihívást próbáltam beazonosítani, néhány feladatot. Az első kihívás csoport a védelem, a védelem szintjével volt összefüggésben az volt a kérdés, hogy megteremtődött-e a megfelelő védelem, biztonság az egyes tagállami szabályozásokban. A védelem, a protection definíciója is problematikus volt, az is kérdés volt, hogy mindenkit, vagy, vagy, vagy csak a bizonyos emberek csoportját fedi le ez a hatály. Néhány tagállamban ez is problémás volt. A második probléma az elbocs az elbocsátásokkal, illetve az elbocsátás elleni fellebbezés lehetőségeivel volt összefüggésben, vagyis a jogi lehetőségekkel foglalkoztam azoknál a személyeknél, akik diszkriminációt szenvedtek el. Itt természetesen a bizonyítás terhe, mint probléma felmerül, illetve az egész jogi folyamat költségei, hossza, amely már elrettentő jellegű lehet. Vagyis ez mind abba torkollik, hogy azoknak az eseteknek a mert azoknak az embereknek a száma, akik esetleg fellebbezni próbálnak az egyes tagállamokban, lecsökken vagyis a kompenzáció nagyon, a kompenzáció elérése nagyon nehéz a diszkrimináció vagy az elbocsátás eseteiben. De Pozitívat is szeretnék említeni, vannak jó gyakorlatok is, amelyet tapasztaltam. Vannak olyan tagállamok, amelyek még messzebb mennek, mint amit az irányelv előír az anyaság vagy a szülési szabadság után visszatérő nők esetében. Például Bulgáriában úgy döntött a kormány, hogy egy harmadik félnek is jelen kell lennie az elbocsátási, a sérülékeny helyzetben lévő ö, munkavállalók elbocsátásánál Olaszországban és Portugáliában a kormány úgy döntött, hogy elképzelhető, hogy szükség van arra, hogy egy hivatalos ö, állami tisztviselő is jelen legyen annak érdekében, hogy megteremtődjön az egyensúly a munkavállaló és a munkaadó érdekei között. Azonban, hogyha megvizsgáljuk Ezeket a jogi rendszereket természetesen vannak hiányosságok és problémák, a jogrendszer az egy dolog, a gyakorlati alkalmazásban még több probléma van, vagyis továbbra is van egy szakadék az elmélet és a gyakorlat között. Erről a gyakorlatról azonban nincsenek adataink, nagyon szorványos, paradikus adatai, adatokkal rendelkezünk, de tudjuk azt, hogy néhány országban a nők mintegy 10%-át elbocsátják a munkahelyükről a szülési szabadságból való visszatérés után. Lengyelországban és az Egyesült Királyságban vannak adataink. Olaszország, Cseh, Köztársaság és Portugáliában a nőket presszionálják, hogy önként lépjenek ki. És ez az a kategória, ami a nem hivatalos kirúgás kategóriája tulajdonképpen, a white dismissal. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy mi történik, tehát a gyakorlatban, de nagyon komolyan figyelemmel kell kísérnünk erre a monitoringra és az adatgyűjtésre. A második téma, amit szerettem volna kihangsúlyozni, a hátrányos helyzetben lévő munkaerőpiaci szegmensek, természetesen van munkakódex, munkatörvénykönyve a legtöbb tagállamban, és vannak fix szerződések is, de mi történik azokkal az anyákkal, akiket szerződéssel, bizonyos határozott idejű szerződéssel foglalkoztatnak, de utána nem veszik vissza őket, amikor a szabadságokat letöltötték? mi történik azokkal az anyákkal, amelyek csak a, a polgárjogi kodex alapján írták alá a szerződést, ők teljesen kívülállnak a védelem alól, kiesnek egyszerűen nem is tudják a jogaikat ezek a nők nagyon gyakran. Az adatok alapján az Európai Uniós polgároknak mintegy 50%-a nincs tudatában a jogainak a diszkrimináció vagy a zaklatások esetében. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor hát itt természetesen egy nagyon hosszú ajánlási listán van, de amit szeretnék most kiemelni ebből a listából, az az, hogy szükség van talán a bizottság részéről arra, hogy a tagállamokat arra ösztönözik, hogy a diszkriminációs eseteket monitorozzák közelről, a számot, az esetek számát, az esetek súlyosságát és a jogi konzekvenciákat tekintve, vagyis hogy milyen lépésekre van lehetőség. És itt a tudatosításra is nagyon nagy szükség van, vagyis hogy az Európai Uniós polgárok, a munkavállalók tudják a jogaikat abban az esetben, hogyha ilyen, ilyet szenvednek el. Illetve további védelemre van szükség a hátrányos helyzetű munkerőpiaci szegmensek esetében. Itt megint csak a, a polgári törvények alapján történő szerződések esetében, itt a civil contracts esetében ezt figyelembe kell venni. És még egy dolog, a, a szülési szabadsága foglalkozó irányelvet elfogadjuk nem sokára. Májusban, amikor másodszorra eljövök ide, erről fogok beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket az izgalmas előadásokat menjünk már, térjünk rám a vitára, és kérem a felszólalókat, hogy lehetőség szerint rövidre fogják magukat. Kezdjük az előadókkal. Zaborszka asszony, parancsoljon. Ehm, Nem kéri a szót? Rövidre foghatom magamat. Köszönöm szépen mindenkinek az előadásokat. Nagyon izgalmasok voltak ezek az előadások, és érdekes volt látni, hogy milyen nagy különbségek vannak Európában, Európa szertem. A mm, díjazás átláthatóság és a pension gap, a nyugdíjakban mutatkozó különbségek nagyon aggasztóak hiszen ráadásul a díjazásban mutatkozó különbségek kihatnak a nyugdíjakban lévő különbségekre is. Egy szempontról nem hallottam, a fegyelmi eljárásokról. Az Egyesült Királyságból jövök, és itt a törvény szól, szól arról, hogy megfelelő eljárásokat kell biztosítani erre vonatkozólag. Kíváncsi volnék, <clears throat> érdeklődve hallom, hogy ezt nem szabályozzák a többi feltét jogszabályok. A nők felettesükkel szembeni eljárására vonatkozó jogát szabályozni kell a törvényben. Gondolkozom azon is, hogy a pension gap, tehát a nyugdíjban lévő különbségek lehet, hogy migrációs hatásként is működnek. És nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést. Én magam az állampolgároknak tanácsadást biztosító irodában dolgoztam korábban, és el nem tudják képzelni, hogy az emberek mennyire nem értik, nem látják át, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Tehát nagyon fontos volna, hogy a tagállamok kormányai hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állampolgárok megismerjék az őket illető jogokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Morvai Krisztina kapszót. Köszönöm szépen az egyenlő munkáért illetőleg egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elve ugye már a two thousand and six os jogi normában is szerepel de hosszú előzményekre nyúlik vissza hiszen már gyakorlatilag a seventy es évektől létezett az európai uniós jogban ez ugye kötelező norma, tehát eh, irányelv, át kell ültetni a tagállamoknak a jogrendszerükbe, ebből következően minden Európai Uniós tagállam jogrendszerének része, hogy a férfiak és nők között nem lehet eh, diszkrimináció a fizetések, a jövedelmek eh, tekintetében. Ugyanakkor előadóink elmondták, hogy elég sokkoló számok vannak még mindig a jövedelemkülönbségek tekintetében és az emberek szerintem az európai unió számos országában érzékelik is ugye különösen a nők érzékelik azt hogy azonos munkakörben vagy azonos értékű munkáért kevesebb pénzt kapnak mint mint a férfi kollégáik. Hogyan lehetséges ez? Tehát én ezt a egyszerű kérdést szeretném föltenni, hogy az előadóink hogyan tartják ezt a két tényt összeegyeztethetőnek tehát hogy egyfelől kötelező jogi norma legalább two thousand and six tól kezdve de ugye már azelőtt is másfelől pedig nem tartják be a, e, a jogi normát mi ennek az oka és utalva az előttem szóló kolléganőre szeretném megkérdezni azt hogy e, milyen esélyei vannak annak aki ezt a jogi normát megpróbálja kikényszeríteni? E, a munkajogi e, bráskodásban nagyon nagy probléma az hogy e, ugye főleg a női ügyfeleknek de nem csak nekik ugye nincs elég pénzük arra hogy pereskedjenek. vannak e ingyenes jogsegélyszolgálatok jól képzett jogászokkal E, a tagállamokban annak érdekében hogy odafordulva azok a munkavállalók köztük a diszkriminációt elszenvedő nők akik kevesebbet keresnek mint férfitársaik csupán azért mert nők ahova fordulhatnának és a jog erejével lehetne kikényszerteni e, a diszkrimináció megszüntetését mit tudunk erről, hogy milyen jogérvényestési lehetőségek vannak az Európai Unióban. Például az én hazámban, Magyarországon hova fordulhat egy olyan nő, aki érzékeli azt, hogy kevesebb fizetést kap egyenlő vagy értékű munkáért, csak azért, mert nő. Köszönöm szépen. Yes, Mrs. Já jsem se chtěla zeptat, a teď nevím na... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kihez intézzem ezt a kérdést. Melyik szakértőnkhöz intézzem. Talán önök majd eldöntik, hogy kiválaszoljon. Úgy gondolják, hogy a fizetésben, a díjazásban mutatkozó különbségek, illetve a nyugdíjakban és a, a munka beosztásban való különbségek azzal magyarázhatóak, hogy az európai jogszabályokat nem veszik figyelembe, vagy mással. Én magam úgy gondolom, hogy a különbsége sokkal inkább azzal a tényel magyarázhatóak, hogy az az időszak, amelyben a nők a gyermekeket nevelik, ezt nem kompenzálják, nem jelenítik meg valamilyen módon. Kérdezem önöktől tehát, hogy a önök által vizsgált rendszerek közül van-e olyan, amelyben a gyermekekkel töltött, a neveléssel töltött időt értékelik és kompenzálják? Nem tudom, jól érthető volt a kérdés. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem, amelyet feltennék Korszi asszonynak. aki részmunkaidőről beszélt, és arról, hogy a gender pay gap mennyire súlyosabban érezteti hatását a részmunkaidős foglalkoztatás területén. Azt jelenti ez tehát, hogy a kollektív megállapodások kevésbé terjednek ki a részmunkaidős foglalkoztatásra? Második kérdésem pedig a munka felügyelők kérdésére vonatkozik, illetve a munkafelügyeletre magára. Az egyik szakértő a várandós asszonyok problémájáról beszélt, akik munkában vannak és az a kérdés, hogy léteznek-e olyan vizsgálatok, munkaügyi vizsgálatok, amelyek in situ, tehát kvázi ott helyben vizsgálnák eh, a várandós asszonyok foglalkoztatásának helyzetét, megfelelő eh, keresetindítási lehetőségre van szükség. Zaborszka asszony, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ezt a vitát lefolytatjuk, bár maga a jelentéstervezetemről még nem nagyon sokat vitáztunk, de nem bánom ezt, mert a szakértőkkel fontos, hogy eszmét cseréljünk. A kérdésem a következő. Sojber asszony egy összefüggésről beszélt a anyasági szabadság és a bérezésben mutatkozó különbségek között. nem volna célra vezető, kérdezem, egy külön tanulmányt készítetni erről a kérdésről, és így különbséget tenni azok között, a nők között, a, a vizsgált, vizsgálat tekintetében, akiknek nincsen gyermekük, és nem vettek ki anyasági szabadságot, és azok között, akik egy vagy több gyermek szülése után vettek ki anyasági szabadságot. És az volna a kérdésem, hogy a PAYGAP, a fizetésben mutatkozó különbség már az első terhesség után is jelentkezik-e, illetve kíváncsi volnék arra is, hogy azok a nők, azon nők esetében is, akik nem mentek szülési szabadságra, kimutatható-e a PGEP? Azaz tehát a nők, fize, nők és férfiak fizetésében mutatkozó különbség a szülési szabadságra vezethető vissza. Erről volna érdemes tehát egy vizsgálatot készíteni. Köszönöm szépen, egy percet adok mindenkinek. Nem tudom, Burri asszony, egy percben válaszoljak? Egy percben kérdezi Burri asszony. Igen, elnézést, de csak egy perce van. Well, I have to pick one issue Akkor egy kérdést szeretnék kiemelni. A monitorozás, a nyomon követésére többen is rákérdeztek, és erről azt mondhatom, hogy az egyenlősítési, egyenlőségi tervek, az equality plánek nagyon fontos szerepet játszhatnak, és valóban a munkaügyi felügyelők munkája is szerepet játszhat. Gyakran a munkaügyi felügyelők nem mennek ki a helyszíre, nem felügyelnek, nem, elő, nem ellenőriznek, és sok olyan nő, aki úgy érzi, hogy diszkriminálják, nem fordul bírósághoz, félnek a viktimizációtól, erről beszéltek önök is. Azaz tehát a megelőzés, a prevenció nagyon fontos. Nagyon kevés eset van. Hosszú ideig tart, magasak a költségek, nincsen ingyenes jogi segítségnyújtás a jogrendszerben, és sorolhatnám még az okokat. Nem az a probléma, hogy a jogi normák eh, nem állnának rendelkezésre. 1957 óta a szerződés már szól az egyenjogosításról, az azonos fizetés elvé, elvét is alkalmazniuk kell a tagállamoknak. A norma tehát megvan, hanem a probléma az, hogy eh, nem indítanak keresetet a érintett eh, emberek, általában nők kevés ilyen bírósági eset van, és ezért tartom fontosnak a megelőzést, a prevenciót. Hát ez tényleg ennél rövidebben nem tudtam elmondani. Vorrei... Röviden. Még a part-time, a részmunkaidőre vonatkozó kérdésre szeretnék válaszolni. Azért, hogy jobban megfogalmazom az előtte már megtett észrevételemet. A 2006-os és 2012 közötti változásokat megvizsgáljuk a részmunkaidőkben foglalkoztatottak tekintetében. 8%-ban volt a 2006-ban, és 2012-ben 12%-ra nőtt ez a foglalkoztatási arány, tehát a részmunkaidős foglalkoztatás szerepe jelentősen nőtt. És nagy változás az is, hogy egyre több férfi megy részmunkaidős foglalkoztatási munkaviszonyban, az ő arányuk is nőtt. A másik oka ennek, hogy a részmunkaidős foglalkoztatást a magasan képzett munkavállalókra is alkalmazzák egyre gyakrabban. Ezt persze mondhatnánk, hogy ez egy pozitív fejlemény, hogyha így akarjuk értékelni, de ugyanakkor ugyanazt az igazságtalanságot vagy egyenlőtlenséget tapasztalhatjuk a részmunkaidős foglalkoztatásban, a díjazás tekintetében, mint a teljes munkaidős foglalkoztatás tekintetében. Tehát ugyanazt a képet tükrözi le ez is. Az adatok alapján mondhatom azt. Egy másik elem, amely Yes, oké, okay, elnézést, that's all, ennyit mondhatok, csak hát akkor ennyit is mondok. Morvai asszonynak szeretnék válaszolni, a magyar képviselőnek. Azt kérdezte, hogy a tagállamok miért nem érvényesítik ezeket a szabályokat. Nos, a klasszifikáció tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ezt a pontot nem domborítja ki önnyire az irányelv, csak egy rövid passzus szó rólam. És ráadásul az érzékenység, a figyelem is hiányzik gyakran az objektívnek tűnő rendszerek nem annyira objektívek, hanem a gender bias nem szerinti súlyozás érvényesít, érvényesül bennem. Szükség van ezért, hogy további specifikus ajánlásokat fogadjanak el a tagállamok, mert gyakran fel sem tűnik, hogy maguk a rendszerek nemek szerint egyensúlytalanságot mutatnak fel. Ebben rejlik a veszély. Um, okay, I would like to address uh, two... Még két kérdésre szeretnék válaszolni. Szojdrov asszony kérdezett a kompenzációra rá. Azaz tehát, hogy a gondozásban vagy gyermeknevelésben résztvevő nőket mennyire kompenzálja a rendszer. Különböző rendszerek működnek, vannak országok, ahol krediteket, kvázi kreditet gyűjt az a nő, aki a gyermekét neveli, vagy ápolásban vesz részt, és így nem teljes jogú munkaviszonyban vesz részt. Ám nagyobb probléma az, hogy a nőknek sokkal inkább biztosítani kell a munka világába való visszatérést. De ugyanakkor persze ehhez szükséges az is, hogy óvodák, bölcsödék, álljanak rendelkezésre, hogy egyáltalán lehetőség legyen arra, hogy a nő visszatérjen a munkavilágába, illetve lehetővé kell tenni, hogy az apák menjenek részmunkaidőbe, vagy akár gyesre, gyedre. Egy másik szempont, amelyről beszélni szeretnék, a munkaügyi felügyeletek kérdése. Nos, egyes jelentések szólnak ezekről, erről például a lengyel jelentés is. Azt, ez arról szól, hogy a munkavállalók sokkal kitettebbek, vulnerábilisabbak, sérülékenyebbek, és ezért kevésbé mernek jelentést tenni, ügyet indítani, hát még keresetet indítani, egyszerűen azért, mert annyira kitettek a munkaerőpiacon. Köszönjük szépen mindenkinek, köszönjük mindenkinek, és már is most tovább megyünk a 15-ös napi rendi pont taglalására, ez pedig maga a záborszka jelentés, amely ugyanerről a kérdéssel foglalkozik, tehát a 2654 LK irányába alkalmazásáról. És meg is adom Zaborszka asszonynak, az előadónknak a szót. Tessék, Zaborszka asszony! Uh, merci beaucoup, madame la présidente, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Ezt az eszmecserét eddig úgy értékelem, hogy szerves részét képezi tulajdonképpen a jelentésemnek ez az eszmecsere. Előttünk egy jelentéstervezet van, ennek a célja annak a megoldásnak a megtalálása, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget és elbáná, egyenlő elbánásmódot hogyan teremtsük meg a munkahelyek, a munkaerőpiac világában. Ez a probléma több jelentéstárgyát is képezte. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk ugyanerről a problémáról, az egyik kollégám, Mark Terebel a jelentése kapcsán. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezem ennek a bizottságnak a helyettes tagjaként, tagjaként. És ezen tapasztalat alapján egyrészt megpróbáltam leírni a nők helyzetét, és a fizetésbeli különbségeket a munkaerőpiacon, másrészt viszont megpróbáltam figyelembe venni a parlamenti kollégák álláspontját is ennek kapcsán, és a tanács álláspontját is. Megpróbáltam a jelentésemben felvázolni ezt a problémát, és reális, realisztikus javaslatokat próbáltam tenni, amelyeket a gyakorlatban is lehet alkalmazni, és a szavazással támogatást találnak. Több elemet már említettek az előttem szólók az eszmecserénk során. A felszólalásomban erre alapozódom, mindenki elolvashatta a saját nyelvén is a jelentésemet. Egyrészt szeretném kiemelni azt, hogy döbbenetes az, hogy még mindig terítéken van ez a probléma. Már 1957 óta 1957-ben fogadtuk el a diszkrimináció ellenes rendelkezéseket a római szerződésben, és azóta a luxemburgi bíróság is nagyon sokat foglalkozott ezzel, és ennek ellenére még mindig egy élő problémáról, aktuális problémáról van szó, amiről beszélnünk kell. Szeretném megemlíteni, hogy a férfiak és a nők közötti jövedelmezési szakadék három jellemzővel bír. Egyrészt különálló jellemzőkről, e, egyéni jellemzőkről is van szó, mint az egyes képzettségi szintek a nők körében, illetve a vállalat nagysága, tehát a munkerőpiaci viszonyok és intézményes jellemzők, ez a harmadik csoport. Például a minimál bérre gondolok itt, amely ugye nagyon különböző, nem ugyanaz az összeg, jogi szempontból nincs kötelező jellegű minimálbér rögzítés az egyes tagállamokban, az Európai Unióban. Másrészt el kell mondanunk azt is, hogy ez a szakadék, ez az óriási különbség, és ezt a szakértők is említették, ez nem közvetlen diszkriminációból eredeztethető, hanem például a részmunkaidőn keresztül jelenik meg, amely a a, azokban a szektorokban jellemző, amelyek kevésbé jövedelmezőek, például az egészségügy, vagy a takarító szolgáltatások és egyéb ilyen szolgáltatások szektorok területén. Ez a gap egyensúlytalanságot teremtenek természetesen a családi és a, a szakmai élet között is a nők esetében, hiszen a nők nagyon gyakran olyan helyzetben találják magukat, amely a, tulajdonképpen a szegénység vagy a létbizonytalanság helyzete, és ez kihatással van a gyermeknevelésre, és itt elsősorban az anyák szenvedik ezt meg, az egyedül, a gyermeküket egyedül nevelő anyák elsősorban ennek az elszenvedői. Időnket nagy részt a nyugdíjrendszerben tapasztalható diszkriminációs jelenségek tanulmányozására szenteltük, valóban azt látjuk, ezt a döbbenetes jelenséget látjuk, hogy ez a szakadék, a férfiak és a nők közötti nyugdíj jövedelem szakadék egyre növekszik, vannak olyan országok, ahol ez 39%-os különbség, vannak olyan országok, ahol még ennél is rosszabb a helyzet, ennél is nagyobb a szakadék. 39%-nál is nagyobb a szakadék a nyugdíjak között. Hogyha megnézzük a nők életében a, a szegénységet, és ebből a szakadékból eredő szegénységet, akkor azt látom, hogy ez egyértelműen diszkrimináció. És ezt meg kell szüntetnünk. Még három megjegyzésem lenne. Az egyik a ugyanazért a munkáért koncepció. Azt hiszem, hogy ugye hiányzik az a, konfekt, az a de, definíció, ami a különböző munkakörök leírását foglalja magába. Ez is egyengeti az utat a diszkrimináció előtt. Így nem lehet megteremteni a fair viszonyokat a férfiak és a nők között a mindennapokban. Valóban ki kell hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz az érték jár, és ezt definiálni kell. Már a 2006-os irányelv is szól arról, hogy itt négy elemről van szó, a kompetenciáról, a munkaráfordításról, a munkaviszonyokról és a képzettségről. Aztán az átláthatóság, a bérezések, a jövedelmek, a fizetések átláthatóság, ez a második dolog. Azt hiszem, hogyha ezt definiálnánk, törvényben rögzítenénk, ez is egy nagyon fontos lépés lenne az egyenlőség irányában a munkaerő piacon a nők és a férfiak között. És hogyha ez az elem hiányzik, akkor nagyon nehéz a jogi segítséget is kérni. Nagyon nehéz bírósághoz, ügyvédhez fordulni, hiszen nincs definíció. Hogyha nincsen a, az átláthatóságnak definíciója, akkor a nőknek nagyon nehéz helyzetük van, nem tudnak jogi segítséget kérni. Aztán az utolsó dolog, a jogi segítség nyújtáshoz való hozzáférés, hozzájutás. Erről is beszéltünk már. De szeretném elmondani ehelyütt, hogy az áldozatoknak az ehhez való joga a diszkrimináció áldozatainak a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáféréshez való joga nagyon különböző, az egyes tagállamokban nagyon eltérnek az ezzel kapcsolatos viszonyok. És a jelentésünkben kihangsúlyozom annak a szükségességét, hogy ingyenes legyen a jogi segítségnyújtás amely jogi segítségnyújtást vagy állami ö, esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek nyújtsák, vagy szakszervezetek, vagy NGO-k. De mindenképpen meg kell teremteni a lehetőséget erre. Például Luxemburgban tudom azt, hogy a nőknek a hozzáférése a jogi segítségnyújtáshoz ingyenes, és ez az az ország, ahol a legtöbb pert meg is nyerik a bíróság előtt ezek a nők az egyenlőtlen el, elbánás mód kapcsán. Ez a hozzáférés e is egy alapvető előfeltétele annak, hogy a kártalanítás és a szankciók kérdését is meg tudjuk oldani, és ezelőtt is megnyissuk az utat. A hölgy mögöttem említette a szankciók kérdését. Emléksz, emlékszem Bauer asszony jelentésének a vitájára. Nagyon nehéz volt megtalálni a konszenzust a szankciók kapcsán, mivel egyrészt ugye szeretnénk segíteni a nőknek, másrészt viszont a szubszidiaritás elvét kell tiszteletben tartanunk, hiszen a szubszidiaritás elve az, amit folyamatosan megjelenik, mint probléma, illetve mint jellemző. De azt hiszem, hogy hogyha a, a, az, alap, az Európai Uniós költségvetésen alapuló szankciókat rögzíthetnénk a belső piaci hozzáférés tekintetében, ezek így már el lehetne indulni. Tehát szankciókat lehetne ajánlani például, hogyha egy adott vállalat a bizottság strukturális alapjait szeretné, alapját szeretné igénybe venni, akkor lehetne ezeket a szankciókat érvényesíteni. Köszönöm szépen ezeket a jó javaslatokat. Ez egy óriási, nagyon komplex probléma, és remélem, hogy ennek a jelentésnek az elfogadásával érdemi segítséget tudunk nyújtani a nőknek abból, hogy ebből a zsákutcából kijussanak. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Zaborska. Uh, Signora Ayala, Ayala Sender. Ayala Sender következik. Köszönöm Zaborska asszonynak. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Hát először is uh, szeretnék uh, gratulálni az előadónak és a szakértőknek. Köszönöm. Záborska asszony nagyon jó jelentést készített. Tulajdonképpen a jelentés még túl is mutat az eddigi eszmecseréken, amelyeket itt lefolytattunk a parlamentben. Biztos lehet abban, hogy az én támogatásomra számíthat. Először is az irányelv felvizsgálásának a kérem, ez ugye a 20-as pont az ön által készített anyagban. Azt hiszem ez elengedhetetlen most hiszen a válságból kerülünk most ki. Nagyon fontos, hogy meglegyen az a lehetőség, hogy meglegyenek a tisztességes díjazás feltételei a nők esetében. A második dolog a szankciókról. Igen, én gratulálni szeretnék önnek, mert azt hiszem, hogy talált egy olyan területet, ahol valóban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a helyzet még javuljon. Európai szintről tudunk hozzájárulni ehhez még hozzá. Egy jó gyakorlat példája lehet ez, a szociális felelősség példája. Az egyenlőség is ide tartozik a foglalkoztatásban, tehát a fizetési feltételek egyenlősége ide tartozik, és az átláthatóságra is ugyanez igaz, ahogy ön is említette. Még az átláthatóságon is bőven van mit javítani, ugyanígy az igazsághoz való hozzáfér, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésen is. Van egy pont még, amit támogatok, bár egy picit aggódom, illetve hát vannak fenntartásaim, mert hogyha a bot és a mézes madzag módszerét alkalmazzuk, akkor vannak olyan országok, ahol a bot működik jobban, vannak, ahol a mézes madzag működik jobban. Először érdemes beazonosítani azokat a tagállamokat, amelyek nem változtatnak a helyzeten, tehát amelyek nem tesznek lépéseket. Ön arról is ír, hogy milyen hatása van az öregedő Európában annak, hogy a nők ugye tovább élnek, és az ő nyugdíjaik alacsonyabbak, tehát nagyon-nagyon kiszolgáltatott, veszélyes helyzetbe kerülnek, kerülhetnek. Erről még szerintem érdemes eszmét cserélni. Bizonyos szakmákban lehet látni, hogy elnő is, elnői esedik a szakma, sokkal több nő dolgozik benne, a válság következményeképpen is egyébként, és mindez kihat a fizetések szintjére. Aztán a az úgynevezett áll magánvállalkozói jelenség, tehát amikor valaki magánvállalkozásba kényszerül, de igaziból egy főállású dolgozó munkáját látja el, erről is, erről is érdemes beszélni. Én szerettem volna kérdezni még valamit, hogy azt kéri a bizottságtól, hogy használj, hasonlítsa össze a nők helyzetét, a gyerekekkel rendelkező nők helyzetét azokéval, akiknek nincsenek gyermekei. Ez egy picit aggaszt engem, mert ugye nagyon-nagyon veszélyes a munkaerőpiaci helyzet, nagyon kiszolgáltatottak ott a nők. Vannak olyan nők, akik mindegy, hogy vannak-e gyerekeik vagy nincsenek, nem találtak munkát azért, mert a munkaerőpiac összeszűkült, illetve olyan feltételeket írtak elő, hogy egész egyszerűen nem tudtak munkát vállalni a nők ahhoz, hogy nem tudtak gyermeket vállalni a nők ahhoz, hogy munkát válasz, vállalhassanak, tehát engem érdekelne, hogy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Szogyrová asszony az első hozzászóló parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm Anna Zalocka kollégámnak is ezt a felszólalást. A három aspektus szeretném megemlíteni, amiről szó volt, ugye az igazságtalanságról, a nők ö, ö, méltányos elbánás, kapcsolatos méltányos elbánás módról, illetve a szülési szabadságról volt szó. Szóval azt hiszem, hogy a, itt a, tulajdonképpen a nők büntetik a társadalmat az utóbbi esetben, mivel hogy egyszerűen nem vállalnak gyereket. Ez a logikus ö, ö, szankció tulajdonképpen, a logikus gondolatmenet. Sajnálatos módon a termékenységi ráta kritikus ö, arányt, mértéket ért el, ezért valamennyi irányelv és rendeleti eszközt meg kell ragadnunk, mivel a legfontosabb elem itt a nők támogatása, hogy megfelelő módon jobban jövedel, jobb jövedelmet kapjanak, és jobban értékeljék a szülési szabadságra vonatkozó idat, időszakot is, hiszen ha nem így járunk el, akkor az egész európai civilizáció látja majd ennek kárát. Köszönöm. Vicsi? Vinkevics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen sok időnk. Először is Záborszka asszonynak köszönetet szeretnék mondani a kiváló jelentésért. Nagy érdeklődéssel olvassam a szövegét, és meghallgattam a szakértők véleményét is. És azt hiszem, hogy közös döntést kell hoznunk a tekintetben, hogy hogyan vizsgáljuk felül ezt az irányelvet a ügyi és szociális bizottság felé benyújtottam egy véleményt, és a javaslatokat éppen most vizsgáljuk. Ami a nők és a férfiak közötti pégepet illeti, ez egy nagyon fontos aspektus, vagyis tudni kell, hogy nagyon fontos, hogy legyen közös definíciónk ugyanazon munkáért, ugyanazon jövedelemre vonatkozóan, és az átláthatósága, a jövedelmek összegének az átláthatóságát is biztosítani kell, ami pedig a naming and shaminget illeti, vagyis hogy konkrétan nevezzük meg a bűnösöket, ezt, ez egy hasznos alapelv. Hogyha ezt elfogadjuk, ez segíthet. Ami az anyaságot illeti, Remélem, hogy ez sem marad láthatatlanul, emellett sem megyünk el csukott szemmel, hiszen itt is a nők rendkívül komoly diszkriminációt szenvednek el, vagyis összességében azt hiszem, hogy nagyon jó lesz ez a jelentés. Ah, Megköszönöm mindenkinek, mondja az Aborszka asszony. Csak Szandra asszonynak lenne egy válaszom. Már korábban egy kicsit belementem a részletekre, és elmagyaráztam az, hogy miért van itt szükség tulajdonképpen két, miért van itt szükség tulajdonképpen a szakértelemre és a konkrét tanulmányokra azt látjuk, hogy az első anyasági szabadságot követően kezdődik ez a szakadék tulajdonképpen. A gyermektelen nők esetében nincs ilyen szakadék hanem a gyermeket vállaló nőkről beszélünk itt elsősorban. Hogyha megnézzük a gyermektelen és a gyermekes nők helyzetét, és összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a gyermekkel rendelkező nők, tehát az anyák helyzete sokkal súlyosabb. Itt látjuk a komoly szakadékot ahhoz képest, ami a másik oldalon van, tehát itt 16 százalékról beszélünk, és ezek a szakértői tanulmányok talán megmutathatják azt is, hogy a, az anyák hogyan tudnak pozitív kihatással lenni a társadalom életére. meg kell vizsgálni azt, hogy valóban az anyaság az, ami kiváltja ezt a, szakért, ezt a szakadékot, vagy pedig egyszerűen a nők diszkriminációjából eredeztethető ez a szakadék. Ez egy nagyon komoly kérdés. Ezt meg kell vizsgálnunk, tanulmányoznunk kell. Köszönöm szépen ezeket a felszólásokat. Nagyon örülök. Nagyon nagy örömmel fogom olvasni a módosítókat, és az ez utáni a módosítókkal kapcsolatos eszme cserét is nagy örömmel várom, ahol lehetőségem nyílik esetleg tovább beszélni arról, hogy mit gondolok. Obrigada, Missy Zaborsk. Megköszönöm Zaborsk asszonynak, és a módosítók határideje április 15, déli 12 óra. Mais uma intervenção. Elnézést, elfejtettem, hogy valaki még szót kért. Parancsoljon. Igen. Elnök asszony, kedves kollégák, nem fogok sokáig beszélni, azt gondolom, hogy Zaborka asszony kiváló munkát végzett a jelentésével. Én nem uh, szeretnék sok változtatást látni már vagy változtatást kérni. Az igaz, hogy végrehajtással van az esélyegyelőségi irányelv esetében, azonban, ahogy azt Záborka asszony is kimutatta, még a jogszabályok sem mindig eredményezik azt, hogy gyors és hatékony változások következnek be a gyakorlatban. Én nagy örömmel láttam az anyasággal kapcsolatos rendelkezések esetében, hogy gazdasági és szociális előnyökre összpontosít a gyermekszülésnél, illetve a család vonatkozóan. Az előadó több megoldási javaslattal is, elő, is előállt, például figyelembe lehetne venni a családdal töltött időt, ami nem fizetett munkavégzés. Szerintem ez egy nagyon jó javaslat, nagyon jó gondolat, és jó lépés az Európai Unióban élő nők helyzetének javítása felé. Van egy olyan klauzula, hogy a nők 30%-kal alacsonyabb nyugdíjakat kapnak a férfiaknál, Hogyha sikerül megvalósítani azokat a változtatásokat, amelyeket az előadó javasol, akkor talán ezeknek a nyugdíjaknak a szintje egyenlőbb lenne, vagy közelítene egymáshoz, és ez nagyon fontos. A nők sok időt szánnak a családra, és emiatt diszkriminációt szenvednek el, mert az az időszak, amelyet munkavégzésre tudnak tölteni és a nyugdíjhoz hozzájárulna, rövidebb emiatt. Tehát a családdal töltött idő, a gyerekek gondozása nem eléggé megbecsült a társadalomban, viszont közben hozzájárul a társadalom jólétéhez. Nekem tetszik, ahogy Áborszka asszony javasolja azt is, hogy vegyék figyelembe tehát a családdal töltött időt, a családra szánt vagy fordított időt. Nagyon jó ez a gondolat, hogy ezt valahogyan számítsák be, a nők szerepének jobb megbecsüléséhez vezet a társadalomban. Ahogy mondtam, nem fogok sok változtatást kérni, viszont részleteket szeretnék, még további részleteket. Például a harmonizációról itt szó van, a, hogy, hogyan érinti ez konkrétan az EU munkavállalóit, hogyan látja ezt ön a gyakorlatban? Az is aggaszt engem egy picit, hogy van itt egy javaslat, amely azt mondja, hogy a, a bizonyítási bizonyításra való időt rövidítik. A lehet, hogy a munkavállalónak esetleg, esetleg jogsegélyre lenne szüksége, amúgy is gyenge a helyzetben van a munkaadóhoz képest. Tehát azt nem szeretném, hogy a munkavállaló helyzete még tovább gyengüljön. Viszont a munkaadó további terhelését sem szeretném, tehát hogy a bizonyítási teher teljes mértékben a munkaadóra nehezedjen. A kis és középvállalkozások esetében szerintem ez nem lehet ugyanaz, mint mondjuk egy nagy társaság esetében. Tehát talán meg lehetne különböztetni e, ezeket a társaságokat egymástól. Az elnökasszony közbeszól, hogy e, a felszólaló fejezze be. Igen, elnökasszony, rövid leszek. Azt nem tudom még így utoljára, hogy a tanulmányban milyen e, csoportok szerepeljenek, anyák, vagy pedig gyermeket nem szült nők, vagy mind a ketten, tehát engem érdekelne erre a válasz. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá az utolsó napi rendi pontra, de mégse térjünk rá, hiszen ha az órára nézünk, akkor láthatjuk, hogy lejárt a tolmácsok munkaideje, ezért tehát ezt az utolsó napi rendi pontot elhalasztjuk. Ez a szülői szabadságról szóló irányelv végrehajtásának értékelésének bemutatása lett volna, ez lett volna a napi rendi pont, a 16 ám mint hogy a tolmacsok hamarosan elhagynak bennünket, arra kérem a parlamenti főigazgatóság munkatársait, hogy angolul tartsák meg az előadást. Tehát önöktől pedig kérem, hogy maradjanak itt, és hallgassák meg az előadást. And you must realize that there are many questions about this directive as well, and I can only focus... Egy sor kérdést vet fel ez a, vet, vet fel ez a tanulmány. Én jelentésemben a jogi feltételeket vizsgáltam meg, de ugyanakkor a szociális szempontokat is figyelembe vettem. Lássuk a konkrét rendelkezéseket. Az egyik legfontosabb változás a szülői szabadság háromról négy hónapra való meghosszabbításában rejlik. Elemzésem alapján minden ország megfelelt ennek az előírásnak, ennek a rendelkezésnek, de természetesen nagyon nagy szórast mutatnak az országok. A legtöbb ország 6-tól 12 hónapig terjedő szülői szabadságot biztosít. Egy másik nagyon fontos rendelkezés megítélésem szerint abban áll, hogy az van egy egy hónapos individuális, nem átadható jogosultság. Voltak éppen itt arra akarják ösztönözni az országokat, hogy vezessenek be szabályokat, hogy az apa is egy hónapra mehessen gyesre, úgyhogy ez nem átadható az anyának. Más-más kultúrák és más-más régiók más-más megoldást kerestek erre Nincsen tehát egységes szabályozás az egy hónapos átadhatatlan apaságigyes tekintetében az európai tagállamok között. Egy további fontos szabályozás, hogy a szülői szab, szabadságot a gyermek 8 éves koráig lehessen kivenni. Ezt a szabályt pedig azért vezették be, hogy rugalmasabban lehessen felhasználni a szülői szabadságot. Ám a vizsgálatunk azt mutatja, hogy csak hat ország vezetett be, vezette be a nyolc évre vonatkozó korhatárt, a legtöbb ország pedig fix korhatárt vezetett be, nem rugalmas korhatárt, Főleg azokban az országokban volt ez így, ahol két-három éves a gyes. Itt sokkal merevebb a gyermek korhatára, ameddig kivehető a gyes. Az irányelv a fizetés szintjéről nem szól, illetve az egyéb kompenzációk mértékéről nem szól, de én annyit akartam mondani, hogy itt is sokfajta megoldás létezik. Létezik a fizetés nélküli szülői szabadság sok tagállamban, létezik a flat rate, vagy az átalány fizetés, amelyet két-három, akár négy évre is lehet fizet, igénybe venni, és van egy-két olyan ország, ahol nagyon nagyvonalú kifizetések vannak, akár a bér, illetve a, járulé, a járandós, a díjazás 80 vagy 100 százalékát is kifizethetik agyesre. Röviden a jelentése második részére is rátérek, amely az irányelv társadalmi kihatását vizsgálja. Első kérdésem az volt, ki használja. Ki? Nem meglepő, elsősorban a nők. Aztán mennyi ideig veszik igénybe ezt a szülői szabadságot? Rövid távon másfélszer annyi nő használja, mint férfi. De a 12 hónapnál hosszabb időszakban 36-szor annyi nő veszi igénybe ezt a gyest, mint a férfiak. Nagyon meghökkentő, tehát, hogy a szülői szabadságot ennyivel több nő veszi ki, hogyha ez hosszabb időre szól. Hogyha megvizsgáljuk a férfiakat, akkor láthatjuk, és ezzel most búcsúzik a tolmács, minden jót kívánunk, további jó munkát!